bejelentéssel kell érnem a 216-os cikk 4-es bekezdése értelmében a szavazás következik, illetve jóváhagyottnak tekintjük a módosított változatot. Akkor következik a szavazás.